Uh, dear colleagues, uh, Kollégák, kollégák, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Folytassuk a munkát, az ITRE szakbizottság ülésének munkáját, és itt van a napi rendünk is, amely értelemszerűen más napi rend, mint a közös ülés napi rendje. Tehát ezt is el kell fogadnunk, ha nincs észrevételük, akkor ezt elfogadjuk. Úgy látom, nincs észrevételük. Fontos információ. A május 11-i szakbizottsági ülést töröljük a tervből. Tehát május 11-én nem lesz ülésünk, cserében viszont Strasbourgban lesz ülésünk, május 18-án, 9-től 10.30-ig. Egyszerűen nem tudtunk a két előadóval és a két szakbizottsággal más időpontban megegyezni, mint ebben. A május 18-a csütörtöki, Strasburgi csütörtöki napban 9-től 10.30-ig. A következő ITRE ülésre pedig Brüsszelben kerül sor, május 29-én hétfőn és május 30-a kedden. De voltak éppen négy hét múlva szavazunk Strasbourgban a platformok az online platformok kérdéséről. Most pedig a következő napi rendi pontokra térünk rá. Két jegyzőkönyv elfogadása, január 25-26-i és a február 6-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki megkapta ezeket a jegyzőkönyveket. Our Mm, our point number five. Tovább megyünk a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok tovább közvetítésére alkalmazandó szerzői jogok Ról szóló tervezett megvitatása. Angelika Mléner az előadónk, de őt helyettesíti egy kollégam. Ezért tehát Virnik kollégának adom meg a szót. Ő Milinár asszony véleményét mondja el. Az illetékes szakbizottság a dossziében a Júri. Az ITRE pedig az 53-as házszabálycik alapján készít véleménytervezetet. A szerzői szomszédos jogok csomag részét képezi ez, melynek célja, hogy a online tévé és rádió programokhoz való hozzáférést facilitálja, vagy elő, könnyítse meg. Hallgassuk meg tehát először Vérnyék asszonyt, aki Angelikem Lénár véleményét tolmácsolja nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Az előadó nevében szólalok fel, Angelikem Linár üzenetét közvetítem. Az előadó hangsúlyozza, hogy szükség van arra, hogy a, szolga, a szerző jogokat a digitális korhoz igazítsuk. A bizottság egy rendeletre tett javaslatot, amely az 1993-as szatelites kábel irányelv elvei terjeszti ki az online környezetre, azzal a céllal, hogy a közszolgáltatások és a egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést elősegítse. Az előadó támogatja a bizottság általános megközelítését a két fő javaslat tekintetében. Egyrészt a származási ország elv kiterjesztésére, az ancilléré vagy kiegészítő szolgáltatók tekintetésében, másrészt pedig a retranszmissziós vagy tovább közvetítő szolgálatokra vonatkozó vonatkozó szabályok tekintetében. A származási országok tekintetében az előadó úgy gondolja, hogy a bizottság megfelelő egyensúlyt talált a jog tulajdonosok érdekei, illetve a tartalomhoz való hozzáfér, online hozzáférés érdekei között. Ezért az előadó támogatja ezt a megközelítést, de nem ö, terjeszteni tovább ki további szolgáltatásokra, olyanokra, amelyek nem szorosan a rádió-TV szolgáltatásokkal függenek össze. Fokozatosságot tart szükségesnek azért, hogy a piacok hozzáigazodhassanak a szakpolitikai és jogi változásokhoz. A javaslat nem akarja megszüntetni a területi elvet, vagy végképp nem akarja az érintett felek szerződéskötési szabadságát korlátozni. Ugyanakkor a jelenlegi versenyszabályokban hozott döntéseket meg kell várni, és meg kell vizsgálni ezen rendelet tervezett kihatásait, az audiovizuális szolgáltatások működtetésébe és feltételeiben a hatályba lépés után. A kötelező szabályok nem csak az úgynevezett closed networkök, zárt hálózatokra kell, hogy vonatkozzanak, hanem a nyílt internetre is, ahol um, új, ahol um, tovább közvetítő tevékenységet hajt végre valaki, és itt a regisztrációt és a verifikációt ennek fényében kell biztosítani. Az önök előadója, Lénár asszony, egy egy már egy-két tagállamban működő szabályrendszer bevezetését támogatja, mint például a Collective Licensing, a közös szerződések kialakításának rendszere. Az előadó örömmel tekint a kollégákkal és az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködés elébe. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, madam, hölgyem. Köszönjük, hogy előadunk véleményét bemutatta nekünk, és már is az árnyék jelentéstevők sorát kezdjük meg. Salini urat a néppárt nevében Patricello képviselő eh, mondja el, őt, ő helyettesíti. Köszönöm szépen. Az utolsó percben ugrottam be. Én Patricello kollega véleményét fogom most felolvasni. köszönettel tartozom Linár asszonynak, és egyetértünk a bizottság alapvető megközelítésével. Az európai audiovizuális piac a kontinens gazdaságának fontos szereplője. 100 milliárdos forgalmat bonyolít le, és rengeteg munkavállaló dolgozik itt. Biztosítani kell a tartalmak kizárólagosságát és a szerzői és szomszédos jogokat, valamint a területi jogot. A bizottság céljait támogatjuk arra vonatkozólag, hogy egységes digitális piacot hozzanak létre, de ennek ellenére ennek ellenére ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő módon védjük a szerzői és szomszédos jogokat az audiovizuális ágazatban. A meglévő területi ez engedélyezés célja az, hogy a digitális tartalmakat megvédje, és ugyanakkor a termékek kulturális sokszínűségé elérje, vel elérhessük a fogyasztókat. A származási ország elvének kisegítőkre való kiterjesztése ugyanakkor veszélyeket rejt magában, veszélyeztetheti azokat a kényes egyensúlyokat, amelyek ez ideig sok szereplőnek biztosították a piaci életet. A szerzői jogok érv, szerző jogokat a teritorialitás, a területi elv alapján kell érvényesíteni. Meg kell akadályozni azt, hogy a pán-európai jogok bevezetése gazdaságileg ellehetetlenítse a kis és középvállalkozásokat a piacon. Nagyon fontos, hogy a digitális tartalmakat megfelelő megvédjük, hiszen hogyha ezt a védelmet nem biztosítjuk, akkor egész egyszerűen a piac 8 milliárdos veszteséget könyvelhet el becslések szerint. Az árnyék előadó, akinek véleményét felolvasom, úgy gondolja, hogy a származási ország elvét az online területre nem szabad kiterjeszteni. Ez megítélése szerint egy hiba volna az ideigi megfontolások alapján és köszönhetően az ideigi vitának az árnyék előadó megvaroló győződve, hogy a sikerül a tárgyalások végén egy konszenzusos véleményt kidolgozni, amely ugyanakkor nem lép vissza és becsvágyó célkitűzéseket fogalmaz meg. Köszönöm szépen. az árnyék jelentéstevők véleményének ismertetés. Most Blanco López úr az szocialisták nevében. Köszönöm. A tartom regionális alapú és kizárólagos értékesítése az online felületeken különös kérdéseket vett föl A az előfizetéses televízió tekintetében ugyanezt már megtapasztaltuk. Alapvető fontosság, hogy a bizottság az hatástanulmányát elkészítse, és, ez, és meghatározzuk ennek az ágazatnak a játékszabályait. Le kell egyszerűsíteni azt a folyamatot, amelyen keresztül a koncesziókat meg lehet szerezni a tartalmaknak a továbbítására Um, a bizottság eh, beismeri, hogy igazán ennek költségével kapcsolatban nincsenek adatai. Tehát a javaslatokat eh, arra alapol, eh, arra, olyan információra alapozza a bizottság, amelyet tulajdonképpen adatokkal nincs alátámasztva. E, e, szolgáltatásokról, kiegészítő szolgáltatásokkal e, kapcsolatban tesz megalapításokat. Ugyanakkor híranyagokra, dokumentum vagy szórakoztató filmekről beszél, de a meghatározások nem kifejezetten világosak. Nagyon sok érintett félel tárgyaltunk mindezzel kapcsolatban, és úgy látjuk, hogy ez a megközelítés több problémát okoz, mint amennyit megold ellenzék eh, az audiovizuális tartalmak előállítói, eh, az audiovizuális eh, tartalmak szerzői, és így tovább. Nagyon sok fél adott hangot a kétségeinek, hanem kifejezetten ellenezte ezt a megközelítést. A második bekezdés törlésre kellene, hogy kerüljön mert gyakorlatilag az Európai Uniós tartalom előállítást lehetetleníti el. Az aktuális műsorok, a hírműsorok terén meg kell teremteni a felek szerződési szabadságát, ugyanakkor ki kell zárni azokat, a e, műsorokat, amelyek e, kifejezetten kifelé e, szórnak. Úgy gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha olyan közleményt kapunk a bizottság részéről, amely valamilyen módon közelebbről alaposabban ismeri Eh, eh, a, valóságot, hiszen látjuk, hogy milyen eurómilliók keletkeznek ezen, ebben a szektorban. Elnök, köszönöm szépen a következő felszólaló Henkel úr az LCR nevében. Eh, rövid leszek. Barakov úr helyett beszélek, aki a mi árnyékrendést tevünk. Általánosságban egyetértünk a a jelentéstevő eredményeivel és véleményével. Két fenntartásunk van, és pedig, hogy nem szabad, hogy sértsék ezek a rendelkezések a tagállamok jogkezelését, különösen olyan szabályokat, amelyik a kiterjesztett kollektív engedélyezés megállapodásban van. És másként pedig a tagállamok joghatósága alá tartozik a jogoknak a gyakorlása. Köszönöm, elnök, mondja az elnök. Más valaki kére még szót, hogyha nem, akkor az Európai Bizottság képviselőit, Márko Gio t kérjön, kérem szépen. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Márko Zsorelot helyettesítem, Sveta Jutner a nevem. Elnök, úgy látszik, hogy a mi szakbizottságunkban tipikus ez a valaki helyett beszélés. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Egyet szeretnék érteni azzal a kérdéssel, hogy miért nyújtották be ezt a javaslatot, mielőtt foglalkoznak, foglalkoznék a, a képviselőknek a módosítóival. Ezt a javaslatot az európaiak számára készítettük. Az, elez, az előző vitában hallottuk, hogy az európaiaknak be kell bizonyítani, hogy pozitív dolgokat tehetünk számukra. És ebben a kérdésben azt láthatjuk, hogy az online tévét és rádiót egyre nagyobb százalékban, 42 százalékban használják. Ezen kívül más tagállamoknak a tartalmát is nézik. Két évvel ezelőtti felmérés alapján azt találtuk, hogy négy európaiból egy szívesen látja másik tagállamoknak a közvetítéseit. A hatásvizsgálatot illetően, és a mi folytonos vizsgálataink is azt mutatják, hogy vannak olyan programok, mint a dokumentumok, szórakoztató műsorok, egészségügyi műsorok, sok történelmi műsorok, tehát amelyeknek erős a, a történelmi tartalma, az, az érdekli az embereket. A javaslatunknak a célja az, hogy képessé tegyük az európai műsorszolgáltatásokat és az, a tovább közvetítési szolgáltatókat nyújtanak, hogy alkalmat biztosítsunk ezeknek a tartalmaknak a bemutatására az európaiak számára. Tehát ez az online programokat érinti. A a, a javaslat szerint a származási ország szabályát szeretnék bevezetni, és a bizottság ezt úgy szeretné megoldani, hogy nem kötelezi a szolgáltatókat, ők választhatnak, hogy ezt megteszik-e vagy nem. Ugyanakkor nem korlátozzuk a, száll, a szerződéskötési szabadságát a szolgáltatónak, tehát kihasználhatják a területi előnyöket, nyilvánvalóan, hogy hogy ezek megfelelnek, hogyha ezek megfelelnek az európai szabályoknak. Örömmel hallattam, hogy a jelentéstevé és képviselék támogatják a bizottság általános megközelítését, ugyanakkor megfogalmaztak bizonyos aggodalmakat, és ezekkel szeretnék most foglalkozni röviden. Mint ahogy hallottuk, a e, javaslat nem akarja átdolgozni az európai engedélyezési modellt, ugyanis tiszteletben tartja e, a jelenlegi modellt, és megfelelő biztosítékok vannak. Például a szerződéses szabadságot illetően, tehát ez nem mond ellent a meglévő szabadságoknak, és ezen kívül biztosítjuk a e, jogtulajdonosoknak a megfelelő jutalm, ellentételezést is. Tehát ezt így fogjuk folytatni. Ugyanakkor ösztönzőket fogalmazunk meg, hogy egyre több tartalmat a határokon át is biztosítsanak, mert ez konkrét haszonnal jár az európai felhasználók számára. A versenyvizsgálatokat illetően szeretnék néhány szót szólni. Természetesen mi nekünk a feladatunk nem az, hogy itt megjegyzéseket tegyünk, hanem hogy a jogi háttérrel kapcsolatban beszéljünk. A versenyjog alapján a verseny torzítását meg kell akadályozni a belső piacon. Nyilván vannak nem olyan erős ez, mint egy jogalkotási eszköz ugyanakkor a megállapodásról szólva vannak kivételek is. És az Európai Bizottság a kizárólagos engedélyezést különleges eszközként tekinti arra, hogy pénzek, összeszegeket szerezzenek, hogyha erre szükség van. Bizonyos feltételek mellett ez lehetséges, Tehát a verseny szem, eh, szabályok alkalmazását, életen nem fekete-fehér a helyzet, és vannak biztosítékok, amelyek eh, amelyek nem veszélyeztetik az, a versenypiacot Európában. A, ennek az intézkedésnek a célja az, hogy ösztönzőket hozzon létre, hogy lehetővé tegye a tartalom Európában való felhasználását. És a parlament és a tanács is azt remeli, hogy optimális eredményt tudunk elérni. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Vieling asszonyt kérdezem meg, hogy akar-e Lina asszony nevében szólni. Nem, köszönöm szépen. Köszönöm, akkor szeretném tájékoztatni a módosítók benyújtásának a határidejét, április 22 az itt bizottságban június 31-én szavazunk, és az, az illetékes bizottságban szeptemberben tehát júniusra kell nekünk készen lenni a mi véleményünkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az eszmecserét, az együttműködést. Akkor most nézzük a hatos témát. Ez pedig az elektromos áramszolgáltatási ágazatban a kockázatokra való felkészülés. Flávio Zanonato a teve. Ez a tiszta energia csomagnak egy része, ezt valószínűleg erre jól emlékeznek, és három fontos célunk van ezzel. A közös metodológia, a, a válság a, a harmonizáció, rendszeres harmonizáció, és előre tervezett és összehangoló tevékenység egy lehetséges válság során. Ezt a jog szabály javaslatot összekapcsoljuk a csomag többi darabjával, és pedig az áramszolgáltatás rendeletével kapcsoljuk össze. A jelentéstevő Flávia Zanonato kap most akkor szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A rendelet tervezet, amelyet az Európai Bizottság javaslat arra tör, hogy a tagállamok közötti együttműködést javítsa, a válságos helyzetek, az elektromos árampiac ágazatban jelentkező válságra való felkészülés során. Ez komoly elektromos áramellátási kiesést jelentve, amikor a végfelhasználók nem jutnak áramhoz. Olyan eseményekről beszélünk, amelyek viszonylag ritkán következnek be, és ilyen módon még nincsen átfogó tapasztalat arról, hogyan kell ezeket kezelni, ezeket a helyzeteket. Ugyanakkor drámai kihatással vannak a e helyzetek. 2008-ban például Lengyelország észak-nyugati része 400 ezer ember maradt 18 óráig elektromos áramellátás nélkül. 99. januárjában pedig a viharok rongálták meg a vezetékeket Franciaországban, és sok tízezer ember maradt állam nélkül. 2011-ben Ciprusban ugyanis mi történt, és 2014-ben Máltában, Szicíliában tört ez, 2015-ben Hollandiában történt ilyen válság, és 2016-ban néhány hónappal ezelőtt Európa délkeleti eh, részén pusztított hasonló válság. Nagyon nehéz persze a kárt eh, gazdasági módon latba vetni, ugyanakkor maga a káron túl a lakosság is nagyon kellemetlen helyzetbe kerül. Ezzel a kérdéssel ez idáig kizárólag nemzeti hatáskörben foglalkoztak a tagállamok, ugyanakkor szük megoldásra van szükség, és a nemzeti szabályokon átnyúló szabályozásra van szükség. Hogyha tehát együtt akarunk működni, akkor egy olyan normatív szabályozásra van szükség, amelyet ez a szabályozás tervezet próbál létrehozni, illetve a joghézagot kitölteni. Négy szintet irányoz elő kockázat mérlegelése, a um, regionális válságok osztályozása, aztán a regionális és nemzeti válság meghatározása, illetve a rövidtávú fellépés szabályozása és az európai fellépés szabályozása. Másodszorban a felkészülés a kockázatokra, és a nemzeti és eh, Európa és regionális válaszok kialakítása, a válságok kezelése, illetve az előrejelzés a válság bekövetkeztéről, illetve az idevágó eh, szabályozók nyomon követése végezetül pedig eh, az ex post elemzés és a nyomon követés tartozik a fellépés négy eleme közül, amelyel a válságokat próbáljuk megoldani. Nem tudom az egész bizottsági javaslatot elmondani, erre nincs íző időm. Csupán arra utalok, hogy a téli, illetve az energiacsomag további elemeit tartalmazza. Nagyon fontos, hogy az elektromos piac illetve a megújulóra vonatkozó irányelvek, a megújuló energiaforrásokra való irányelvek figyelembevételével alagon alakítóak ki, úgy, hogy a válságokra való fellék, felkészülést, illetve a válság bekövetkeztében a megfelelő fellépést biztosítsuk. A bizottság javaslata megítélésem szerint helyes, de még további tényezők meghatározására is kitér, a technikai, a jogi és a gazdasági szempontokat is latba veti és kihangsúlyozó, hogy az interkonnektivitás elve még nem érvényesül kellőképpen, és az energiapiacok túlzottan protektívek még mindig. Másodszorban a tagállami kompenzációról szól a bizottság javaslata harmadsorban, pedig az energia rászorultság elvének felszámolásáról is szól negyedsorban pedig kihangsúlyozza a legjobb együttműködést a tagállamok és a tagállami szabályozó hatóságok között. A bizottság javaslata ezen szabályozási igénynek akar megfelelni, értékeli a helyzetet, felkészülést javasol a válsághelyzetre, és működőképes válaszok kialakítására tesz javaslatot a szabályozói környezetben, figyelembe véve így az egyes tagállami szabályokat, ugyanakkor átláthatóvá téve ezeket, mindig az energiállátás biztonságát és a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva. Köszönöm. Köszönjük szépen! Niedermeyer, Ludek Niedermeyer a néppárt árnyékjelentéstevője parancsoljon. Köszönöm szépen! Ne feledkezzünk meg a dosszié taglalása során, hogy az energiaágazat és a villamos energiaipar nagyon megváltozott az elmúlt időszakban. Új technológiákat dolgozunk ki, egyre inkább figyelembe veszük az éghajlatváltozási célokat, csökkentjük az európai piacok importfüggőségét, de ugyanakkor új kihívásokkal is szemben állunk. Új technológiákat is alkalmazunk. Az egyik például a nap és szélenergia előállításából, hiszen itt az ellátás biztonsága stabilitása nem biztosított. Ez is egy kihívás. Tehát új kihívások és új lehetőségek előtt állunk, és így próbáljuk biztosítani, hogy fenntartható, kifizethető, biztonságos energiaellátással rendelkezzenek a cégek és az állampolgárok. Az a tervezet, amelyről itt eszmét cserélünk, a csomagnak csupán egy kis mozaik köveként értelmezhető, de mégis egy nagyon fontos szempontot emel ki, ez pedig az ellátás biztonság, illetve a felkészültség szempontjai. Figyelembe veszi ez a javaslat azt a tényt, hogy az új technológiák kihívásokat is jelentenek, és a kihívások nem veszik figyelembe a tagállami határokat. Ezért több koordinációra és több ko regionális megközelítésre van szükség. Voltak éppen a dosszié lényegében erről szól, illetve arról, hogy egy módszertant vezet be, amelyel a kockázati tényezőket azonosíthatjuk. Én üdvözlöm tehát ezt a jogszabálytervezetet, ezt a javaslatot. Nagyon értékes ez az egész csomag részét képező jogszabálytervezet. Bár látszólag kis technikai kérdéseket kell megvitatni, ennek ellenére üdvözlöm az előadó javaslatát, hogy egy technikai találkozót tartsunk, árnyékjelentéstevőkkel jelentéstevőkkel és a jelentéstevőkkel és a TSO, DSO, piaci résztvevő és más definíciókat közösen tisztázzuk. Úgy gondolom, hogy sikerül majd előrelépnünk, biztosítandó így, hogy az egész csomag nagyon fontos részét képező jogszabálytervezetet elfogadjuk. Köszönöm szépen az Áda részéről, Patterson kolléga Lina asszony helyett. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök. A kollégém nevében a következőt szeretnék mondani. Üdvözlöm a bizottságnak javaslatát a kockázatra való felkészülést, illetően az elektromos áram ágazatban. Ez átlátható tetszik az együttműködés a tagállamok között hiszen ma a válság helyzetekre gyorsabban és jobban kell tudni eh, válaszolni, reagálni, ugyanakkor az energiaunió is fontos a gáz és olaj ágazatban lévő szabályok mutatják, hogy szükség van új jogszabályokra, hogy megfelelően működjön az energiarendszer. Ez az áram ágazatban is szükség. A piac alapú megközelítés a legjobb megközelítés válság idején is. Ugyanakkor a tagállamok közötti együttműködésre szükség van ahhoz, hogy az, EU, hogy az elektromos áram oda áramlik, ahol szükség van rá. A bizonyos bizottság megfelelő irányba tette meg az előrelépést a módszertannak a harmonizációjával, és az együttműködés ösztönzésével a regionális szinten. Ugyanakkor van néhány kérdés, amelyen még lehet javítani, elsősorban az összehangolás és felülvizsgálat területen, az nemzeti eh, kockázatra való felkészülési tervekben, amelynek során az eh, különböző nemzeti rendszerek közötti különbséget figyelembe kell venni. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak regionális szinten fontos az együttműködés és az információrendszer javítása, hogyha az előfeltétesek nem megfelelőek a piacon, például a rendszer összekötő nem megfelelően működnek. Épp ezért a többi javaslattal a tiszta energia csomagban kapcsolatban van ez, és ez a munkánkat is megerősíti. Örömmel dolgoztam együtt a jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében Benito Zinoada. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, hogy ilyen jogalkotási javaslat állt a bizottság, mert most első alkalommal vannak irányelvek és normák arra a helyzetre, amikor nincsen elektromos áramszolgáltatás egy adott helyen Elsősorban ugye a szolidaritás elve érvényesül, másrészt garantizálni, garantálni kell a szolgáltatás folytonosságát a polgárok, az európai polgárok érdekében. Ebben az értelemben úgy gondolom, hogy jó ötlet lenne, hogyha megemlítenénk, hogy kik lehetnek a kliensei, a prioritást élvező védett ügyfelek, akik esetében leginkább fontos az elektromos szolgáltatás biztosítása. Másrészt úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata nem hivatkozik az energiahatékonyságra. Ez lenne az energiaszolgáltatás biztonságának a legjobb módja, eh, ahogy az már egyébként a gázszolgáltatás tekintetében említése került. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne említeni az eh, eh azt is, hogy a fogyasztás és az önellátás is fontos elvek lehetnek, ezért ezzel a módszerrel elég nagy pénzt lehetne megtakarítani infrastruktúra költség tekintetében például nagyon sokszor az infrastruktúra káros környezeti hatásokat von maga után, és nincs átláthatóság az infrastruktúra létrehozása során sem. Tehát jó lépés lenne ez az energetikai tranzíció tekintetében is, hogy sokkal demokratikusabb és fenntarthatóbb energiatermelési módozatra álljunk át. Kevés konkrétumot tartalmaz az anyag, nem nagyon határozza meg látható intézkedéseket. Nyilván az érthető, hiszen csak egy vázlat, nem szabad azt sem elfelejtnünk, hogy itt eh, magáncégek hálózatáról van szó, és eh, hogyha a magáncégek eh, készítik el a szükséghelyzeti terveket, akkor konkrétan rendelkeznünk el a jogalkotás során arról, hogy a kérdés nem maradjon ezeknek a lobbéknek a kezében, ne legyen a lobby eh, hatalom a jogalkotó. Elnök, köszönöm szépen. Ashley Foxnak adom meg a szót. Jó lehet nincs velünk, akkor Henkel úr eh, fogja őt helyettesíteni, hányik jelentéstevünk az ICR nevében. This was a misunderstanding. I wanted... Ez félrejtés volt. Én az észerről szerettem volna beszélni, elnézést. Raise your hand because replacement is quite... Nos, elég gyakori, hogy valaki más kolléga helyett szólal fel. Elnézést. Blanco López úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy az álláspontját ismertette velünk. Úgy gondolom, hogy európai fókuszra van szükség, Eh, regionális szempontból is eh, úgy látom, hogy az csak azt mutatják, hogy eh, a tagállamok közötti együttműködés jobban tudná segíteni a jelenleginél az energiállátás biztosítását és csökkentenének a költségeit. A csomag, a téli csomag többi intézkedéssel nagyobb energia, eh, eh, megújuló penetráció, az elektronikai, vagy elektromos, eh, tehát az energia önellátás módozatai rendkívül fontosak, azonban nem szabad a tagállami rendszerek sajátosságait figyelme kívül hagyni. Vannak bizony itt kihívások az összekapcsolás szempontjából, például Spanyolország esetében, ahol a Eh, mindenképpen fontos lenne a nagyobb arányú eh, megújuló erőforrást eh, használni. És regionális szinten is oda kell figyelni az energiát közvetítő hálózatok összekapcsolására. Elnök, köszönöm szépen. Kofricsek kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákkal ellentétben én az ipari ágazatból jövök. És azt kell, hogy mondjam, hogy a különböző technológiák működését biztosító mindig fennálltak a tartalék energiaforrások. Akár az szünetmentes tápegységek, a számítástechnika területén, vagy a kórházaknál az agregátorok. Nos, egy kérdés megvitatása során a tartalékok kérdését is tisztázni kell. Sajnos még mindig nem tudjuk az áramot tárolni, vagy legalábbis nem hatalmas ipari mennyiségben, és ezért van szükség kettő struktúrára, azért, hogy az ellátást biztosítsuk, megakadályozandó így, hogy olyan blackoutok jöjjenek létre, mint amelyek például Olaszországban történtek nem olyan régen, vagy Lengyelországban, hogy az előadó erről beszélt. Olyan áramkimaradás történjen. Nagyon fontos tehát az ellátás biztonsága. Mire is gondolok? A földgáz alapú erőművek, vagy a vízenergia, vízerőművekből származó energiaforrásokat lehetne tartalékként használni. Ezek azok a szempontok, elnök úr, amelyekre ki kellene térni ezzel a véleménytervezetben. Az elektromos áram hoz való hozzáférést egy-két tagállam például alapjogként tekint erre, alapjogként szabályoz ezt a lehetőséget. Ne feledkezzünk meg erről. Az Európai Bizottság Koch-ot, Amaryllis a DG Energia részéről képviselő. Thank you very much, uh, Ms. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a parlamenti képviselőknek is, amiért megosztották velünk az álláspontjukat, nézeteiket a javaslattal kapcsolatban, amelyet bejutottunk önöknek. Nos, természetesen nagyon nagy örömmel halljuk önöktől azt, hogy összességében úgy gondolják, hogy az javaslat hasznos. Eh, egyértelmű eh, igények eh, lefedésére született, a válságok megoldására és kezelésére való azt célozza, és természetesen emellett halljuk azt is, hogy vannak technikai jellegű szakmai aggályok, részletek, is hiányoznak, illetve nyilván további eh, szakmai egyeztetésekre is szükség van. A bizottság részéről természetesen készen is állunk arra, hogy minden eh, szakmai szakértelmet eh, minden vitában biztosítsuk annak biztosítására, hogy a javaslat szükség esetén tovább javítható legyen, számíthatnak ránk ebben. Gyorsan reagálnék összességében, köszönöm szépen a javaslatokat. Ezek valóban segíteni fognak Európában abban, hogy alacsonyabb költségek mellett nagyobb energiabiztonságot teremtsünk. És úgy gondolom, hogy ez a szélesebb piaci csomagok része. Fontos, hogy a piacok a lehető nyitottabbak maradjanak, miközben az elektromos áram eljusson mindenhova, ahol arra szükség van. Néhány kérdés, és ugye megint szükség lehet itt szakmai egyeztetésekre még. Hallom, hogy vannak aggályok a tervek bizalmas jellegével kapcsolatban. Természetesen a szükséghelyzeti terveket E, titokban kell tartani, nem jó ötlet ötleteket adni e, azoknak, akik rasszínetetlen támadásokat szeretnének intézni. Ugyanakkor e, ezt mi már átgondoltuk, és igyekszünk észszerű megoldásokat találni. Hagy számoljak be arról is, hogy természetesen legkevésbé sem szeretnénk olyan eh, keretrendszert eh, létrehozni, amely az administratív terheket eh, fokozza. Ezért a meglévő intézményi rendszereket fogjuk bevonni. Új intézményeket nem fogunk létrehozni. Ugye a regionális operációs vagy műveleti központok ugye a válságkezelésben szerepet fognak kapni, de ehhez nem új szervezetet fogom felállítani. Sokan említették azt is, hogy szükség van a kockázati készültségi tervekre és a kockázat felmérésre, hogy figyelembe vegyük a tagállami sajátosságokat. E tekintetben hagy hangsúlyozzam, hogy javaslatunkban a közös módszertant alkalmaztuk, ezt egész Európában alkalmazni kell természetesen, ugyanakkor lehetőséget adunk arra is, hogy tagállami helyzetértékelés is szülessen. Tehát egyrészt van egy regionális megközelítés, másrészt van egy tagállami megközelítés, amikor figyelembe kell venni a tagállami sajátosságokat. És mint hogy lehetővé tesszük azt, hogy az értékelések figyelembe vegyék a tagállami sajátosokat, ez azt is jelenti, hogy a tagállami tervek is nyilvánvalóan képesek lesznek a sajátos tagállami helyzeteket kezelni. Minden tagállam más, mindegyiknek más az energia egyenlege. Olaszországban például a földrengések lényeges kockázatot jelentenek, Belgiumban eddig ezt nem mondhattuk el Nyilvánvalóan hallom azt is, hogy többen kérik, hogy részletesebb javaslatokra lenne szükség, például a védett fogyasztókra vonatkozóan. Eddig egyelőre nem mentük el, mert Európában nagyon eltérő a megközelítés az a kapcsolatban, hogy kik legyenek a védett fogyasztók. Ezért egy nagyon minimalista Eh, meghatározást és nagyon alacsony szintű harmonizálást eh, határoztunk meg. Eh, csak azok lehetnek védettek, akiket biztonsági szempontból kell védeni, és ezen kívül az átláthatóságot megköveteljük, de ezen túlmenően nem szeretnénk harmonizálni, mert nagyon sokszínű Európa eltekintetben is. E, aztán a tagállami tervekben lévő intézkedések esetében nem határozok meg, hogy, e, hogy ezek az rendelkezések milyenek legyenek. E, nyilván vannak piaci és nem piaci alapú intézkedések. A piaci alapú intézkedések jelentik az alapot, a nem piaci rendelkezések a kivételt jelentik, de alkalmazhatóak, de fontos, hogy ne a lobbik határozzák ezeket meg. A tagállami eh, kormányoknak kell a kockázati készültségi tervekkel kapcsolatban döntéseket hozniuk, eh, olyan egyeztetések során, amelyekbe az érintettek minél szélesebb körét bevonják, kezdve az érintett eh, ágazati szférától egészen a fogyasztóig. Tehát fontos, hogy ne eh, a lobbisták eh, hadai eh, hozzanak döntéseket és dolgozzanak ki szabályozási rendszereket, terveket. Végül a felelősség kérdését felvetették az ellátásbiztonság tekintetében. Ez a javaslat nem E, változtat ezen az egyensúlyon. A felelősségvállalás egyensúlya nem változik meg, ez ugyan olyan marad, mint amilyen eddig is volt. Koordinált megközelítésre van szükség a tagállamok közötti regionális e, együttműködésben. Ugyanakkor fontos, hogy a jelenlegi szereplők ugyanúgy folytassák a munkájukat, ahogy eddig is folytatták azt. Ennyi lenne az első körben a reakción, és nagy örömmel eh, tekintek a közös munka elé. Elnök, köszönöm szépen, valóban ez a helyzet, eh, ez volt a helyzet a gázellátás eh, biztonsága, amikor a témák volt, ugyanezt tapasztaltuk, volt egy minimális védett fogyasztó szám, lehetséges itt a harmonizáció Európai Uniós szinten, az egy másik megközelítés. Flavio Zanonától kérném meg jelentéstevőnket, hogy összefoglalná a vitát. Köszönöm szépen, nagyon rövidre foghatom magamat. Mind a kollégák, mind a bizottság egy csomó olyan szemponttal gazdagítottak a vitát, amelyekkel egyetértek, és segítenek ezek majd abban, hogy pozitív megoldást találjunk. Itt, tehát jó feltételét adjak a jó munkának. Teljesen világos, hogy a kockázat, az elektromos áram ellátási kockázatok más kérdésekkel átfedésben értelmezhetők is jelentkeznek. Természetesen a saját hatáskörünk körében maradva ezen további szempontokat is figyelembe kell vennünk. Készen állok arra, hogy együttműködjem az árnyék jelentéstevőkkel, és fontos, hogy az egész problémát megfelelő módon do- dokumentáljuk és lefedjük. Aval. Köszönöm szépen. Az időbeosztás. Június 21-22 akkor vizsgáljuk a jelentés tervezetét. Június 29 a módosítók benyújtásának a határaideje, tehát június végén, a módosítók megvitasása szeptember 25-én, és az ITRE szakbizottságban november 28-án szavazunk róla. Ez a tiszta energia csomag egy nagyon fontos jogszabály javaslat. Köszönöm szépen. Nézzük a hetes napi rendi pontot. Az energiaszabályozók együttműködési ügynöksége. Morten Helvek Petersen a jelentéstevő. Ez egy egész európai csomag, akár csak az előző, és így szoros kapcsolatban van más csomagban lévő anyaggal kapcsolatban, különösen azokkal, amelyek az áramszolgáltató piac felülvizsgálatával foglalkoznak. A javaslat célja az ACER rendeletnek a korszerűsítése, azért, hogy az ügynökségnek az új feladatát tükrözze, eh, amely, azokat a jogszabályokat, amelyeket az ügynökség felállítása óta hoztak eh, napvilágra. Tehát ezért meg kell vizsgálnunk, hogy az új javaslatok meddig mehetnek el, hogyan tudjuk elfogadtatni a meglévőket. És ezen kívül az még a célja, hogy az elektromos árampiac szabályaiknak a megváltozásával, megváltozását kövesse a rendeletekkel, amelyet ebben a tiszta energia csomagban javaslunk. Tehát meg kell nézni, hogy hány, milyen irányba mozdul el. Morten Helvet Petersen kollégát kérem, a jelentéstevőt, hogy tegye meg megjegyzéseit. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy előnyei vannak annak, hogyha az energia területén is valós belső piac van. Ehhez pedig szükség van bizonyos jogszabályokra, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket, feltételeit ennek a piacnak. Tehát az ászernek a szerepe nagyon fontos azért, hogy jól működjön, ez az egységes európai energiapiac, amely mindannyiunk számára az energiafogyasztók, a, a háztartások, a kis, kis középvállalkozások és üzleti vállalkozások számára elsősorban az energiapiac jövőjét illetően, hiszen egyre inkább beleveszik az energia, megújuló energiaforrásokat, épp ezért jobban össze kell ha, hangolnunk ezeket az intézkedéseket. Ennek az energiapiacnak a középpontjában kell állni, és az energiaforrásokat fel kell használni. Épp ezért ezt a javaslatot üdvözöljük. Ugyanakkor különböző módokon lehet a kihívásoknak megfelelni, amelyek nem csak bennünket, hanem az átszert is, az észert is illetik. Épp ezért érdekel, hogy mit mondanak a kollégák ezzel kapcsolatban. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak a javaslatát. Ez egy felülvizsgálat, nem egészen alakítja át az észert, és a feladatait. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az észer név amely egy együttműködési egynökség, e, épp ezért a feladatát hangsúlyozni kell. Néhány kérdésre szeretnék kitérni ma, amelyekre figyelni kell. Elsősorban a döntéshozatali eljárásban való változások az átszerben, a második a finanszírozása ennek a szervezetnek, és a regionális együttműködés. A döntés adóhozási rendszernek a megváltoztatása fontosá teszi, hogy megvizsgáljuk a különböző megoldásokat. Hogyha azt akarjuk, hogy a belső piac megfelelően működjön, akkor az egyszernek gyorsan átlátható és gyors módon kell reagálni azért, hogy ne legyen túl sok zsákutca. Én nyitott vagyok arra, hogy megvitassuk a jelen lehetőségeket, hiszen e, szükség van a biztos döntéshozatalra belső piacon. Második, az észer pénzügyi forrásait és a személyzetének a szintjét illetően. Most korlátozott a forrásai ennek az ügynökségnek, sokkal többre van szükség, hogy megfelelően teljesíteni tudják a feladataikat e, ugyanis a jól működő észer fontos, épp ezért Eh, ahogy a, ebben a bizottságban is megvitattuk ezt többször az évek során, a, a, az eh, a finanszírozása nagyon fontos. Sok ötlet van ennek a megközelítésére, és pedig a bizonyos eh, jelentési mechanizmusokkal kapcsolatban is vannak javaslatok a finanszírozás nagyon fontos kérdés. A harmadik az e, a regionális együttműködésnek a felügyelete. Azt hiszem nagyon fontos, hogy a regionális működési központok, amelyeknek a rövidítés a RAK, nagyon fontos. Épp ezért ezeket nem lehet nemzeti szinten szabályozni, csak regionális szinten lehet és nyilvánvalóan ez a fajta intézmény fogja a felügyeletet gyakorolni. Ehhez viszont szükség van arra, hogy az észernek megfelelő hatásköre van ahhoz, hogy ezt az ellenőrző szerepet betöltse. A rakok a belső piacot előre mozdítják, a közös döntéseknek az közös európai eh, javak szempontjából nagyon fontos. Ahogy az elnök is említette, ez része a tiszta energiacsomagnak, csomagnak, és hogyha megnézzük, e, tehát épp ezért ezek az egységében kell e, megvizsgálni, és e, meg kell vizsgálni, hogy ez a jogszabály hogyan, milyen kapcsolatban van a többivel. Épp ezért várom a kollégákkal való együttműködést, és remélhetőleg konstruktívan tudunk együttműködni. Köszönöm szépen, elnök úr! Az EPP nevében az árnyék jelentéstevő Roy úr. Herr Präsident, herzlichen Elnök úr, köszönöm szépen az előadónak a tárgyalásokat, amelyeket lefolytathattunk, illetve az idáig elkészített munkát. Arra akarnék utalni, miről ő beszélt, ahhoz, hogy működjön a belső piac, nagyon jó együttműködésre van szükség, és jó jogszabályokra van szükség. Az előttünk álló kérdés pedig arra vonatkozik, hogy elegendő az idáigi elfogadott jogszabályok tömege, vagy sem működik-e végrehajtás, vagy sem. És idáig bárkivel beszéltem, azt a kérdést tettem föl neki, hogy hol jelentkeznek a problémák, és általában két dologról hallunk. Az egyik arról szól, ez egyik visszajelzés arról szól, hogy a tagállamok között néha nem működik jól a kereskedelem. Mondjuk Dánia és Németország között. Persze energiakereskedelemről van szó. Hogyha megvizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor látjuk, hogy ez nem a jobb felügyelet kérdésével, jobb az együttműködéssel függ össze, hanem nem működik, hogy az egyik oldalon túl sok állam keletkezik, a másik oldalon nincs elég vezeték, akkor nem lehet továbbadni az áramot. Tehát a, azt látjuk ezen a példán, hogy nem jobb együttműködésre van szükség, hanem több hálózat kapacitásra. A német oldalon nincs elegendő hálózat kapacitás, nem áll rendelkezésre. Tehát nem további hatásköröket kell biztosítani az ügynökségnek. Gyakran történik ez, hogy Európában még több szervezetet akarnak létrehajt, létrehozni, de ebben az esetben látjuk, hogy a probléma egy konkrét fizikai probléma, nem rendelkezünk elég hálózattal. Másodszorban gyakran arról beszélnek, hogy gyakran nem sikerül elég gyorsan egyeztetni. Vagy azzal váltathatjuk ezt meg, hogy a központot kap több hatáskört, vagy pedig szigorúbb határo, határidőket szabunk, amelyel felgyorsíthatjuk a folyamatot. Egy szóval, a bizottság által adandó vita és a sok politikai vitában kihalható válasz egy erősebb európai szabályozó testületre tesz javaslatot. Úgy hiszem, hogy ez nem oldja meg a problémát, ahogy fentebb vázoltam. Harmad, harmadik kérdésben, harmadsorban. Valóban helyesem, hogy az eszára vonatkozó szabályok fennmaradjanak, tehát hogy minden tag egy szavazattal rendelkezik, és kétharmados többségére van szükség, vagy célra vezetőbb volna egyszerű többségi döntést bevezetni. Én nem hiszem, hogy ettől jobban működne az együttműködés. Egész egyszerűen itt elefántként törnénk a porcelánboltba. A probléma abban rejlik, hogy nem oldjuk meg a problémát azzal, hogy több hatáskört biztosítunk a központnak, végezetül pedig mégiscsak a decentrális végrehajtástól függ minden. Az innovációnak, a munkának decentrálisan kell megtörténnie, és ezt egy központ, egy centrum nem tudja irányítani. Egy szóval óvok mindenkit attól, hogy még több az energiaszabályozók együttműködési ügynökségének még több hatáskört adjunk. Hogyha megnézzük, hogy hány probléma hogy hány problémával állunk szemben, kevés problémáról számolnak be. Ezek pedig gyakran nem is szabályozási kérdésekkel függenek össze. Az emberek jelenleg már most is igen allergikusan reagálnak idegesen reagálnak az európai újabb és újabb szervezetek létrehozására, illetve hatáskörök átcsoportosítására. Ezért meg kell vizsgálnunk, hol van erre szükség, hol nincs, és ezen a területen erre nincsen szükség. Köszönöm, az SND szocialisták neve Pohen úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy szakbizottságunknak Szakbizottságunk gyakran hivatkozott arra vitáiban, hogy szükség van arra, hogy az ügynökség hatáskörét kibővítsük, hogyha biztosítani akarjuk számukra a szerepet az energiapiacokon. A, megvált, a megújuló energiaforrások növekvő szerepe a nemzeti energiaszabályozó hatóságokat hozza egyre nehezebb helyzetben, az ügynökség hatásköreinek pontos elválasztása szerepel a bizottság javaslatában. Ezt a kezdeményezést nagyon pozitívnak tekintem. Épp úgy, ahogyan a döntéshozatali folyamatok egyszerűsítését is. Három területre kell koncentrálnunk az előttünk álló vita során. Egyrészt a regionális együttműködésre, az energiaszabályozó hatóságok regionális együttműködésére kell koncentrálni. A regionális együttműködési központokat gyakran bírálják ma nem csak a hálózatüzemeltetők, hanem hanem más szereplők is a piacon. Ezen felül az ügynökség függetlenségének kérdését is fel szeretném vetni. Meg kell akadályozni, hogy bármilyen politikai diktátumnak vessék alá az ügynökséget, akár nemzeti, akár európai szintről származzék is ez a politikai parancs. Ezt a szempontot nem szabad elfelejtenünk. Végül de nem utolsó sorban, és talán ez a legsúlyosabb probléma, az ügynökség finanszírozásának kérdését is felvetem. Fontos, hogy független döntésükhöz megfelelő forrással rendelkezzenek, ahhoz, hogy a független döntést meghozhassák. Úgy gondolom, hogy optimális volna, hogyha az ügynökség egyes tevékenységéért pedig díjakat vethetnek. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Mr. Henkel. Köszönöm, Henkel úr. Az ECR nevében. Most pedig németül szeretnék beszélni, hiszen minden dokumentumom németül eh, áll rendelkezésre. Kivételesen kell, hogy mondjam. Néhány észre, általános észrevétel először is. Azt gondolom, hogy a belső piac a legjobb dolog, amit az Európai Unió idáig elért mi több, azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió a belső piac, a közös piac nélkül nem is működne, nem is létezhetne. Második előzetes megjegyzésem az Energia Unió, tehát az energia közös piac nagyon jó cél, amelyet az Európai Bizottság maga elé tűzött ki. De ez a cél bizonyos problémákat is felvet, hiszen egyrészt létre akarjuk hozni az európai energiapiacot, épp úgy, mint a szolgáltatások az áru áruk területén, másrészt azonban azt mondjuk, hogy minden tagállam maga döntsön a náluk használt energiamixról. Ez egy implicit, a dolog lényegében rejlő ellentmondás. Harmadsorban a Lisszaboni szerződés szól a szubszidiaritás elvéről, és mi politikai frakciónkban nagyon komolyan veszük ezt. Azaz tehát, deduktíven fogalmazva, hogyha a szubszidiaritás elvét akarjuk feladni, mert úgy gondoljuk, hogy európai szinten jobban lehet el szabályozni egy területet, akkor a bizottságnak kell bizonyítania, hogy ez így van, és nem azoknak, akik a régi tagállami vagy regionális szabályozást akarják megőrizni. De úgy gondolom, hogy a bizottság jó érveket hoz fel, hiszen nem csak az ellátás biztonságot akarja megerősíteni, hanem egyben javaslatával a versenyt is terje, kiterjeszteni akarja, illetve a versenyt és jobb feltételek közé akarja terelni. Ezzel kapcsolatban szeretném említeni, hogy az á, hogy a közép-európai januári áramszolgáltatás összeomlásáról szóló beszámolókat használják ki gyakran arra, hogy arra hivatkozzanak, hogy a szabályozást a nemzeti hatóságoknál kell hagyni. Úgy gondolom, hogy pont fordítva kell ugyanezen tények alapján érvény, érvelni. És a bizottság ezt is teszi. Ugyanis, ha egy olyan rendszer működött volna, amelyre ez a javaslat javaslatot tesz, akkor az ellátás összeomlását el lehetett volna kerülni. Persze meg kell vizsgálnunk, hogy a szubszidírítási elvel összeegyeztethető-e a javaslat, frakciónkban ezt meg fogjuk vizsgálni. Frakciónk nagyon fontosnak tartja a szubszidírítás kérdését. Végezetül az észer függetlensége függetlenségét és a döntések átláthatóságát biztosítani kell, hiszen vannak más felügyeleti hatóságok az Európai Bizottságon belül, amelyek eh, biztosítják, hogy tisztességes és jó verseny működjön Európában, és eh, ennek az energiapiacon is működnie kell. Köszönöm. Köszönöm, kollégám. Turmes úr, Skrillec úr helyett. Herr Henkel hat recht, eh, es gibt diesen Widerspruch zwischen... Köszönöm szépen a mm, hiszek az európai, európai áram közös piacban, de a megoldást csak úgy látom, hogy a szerződéseket változtassuk meg, erre pedig nincsen lehetőség, politikai lehetőség. Hogyha Portugália és Észtország között, vagy Bulgária és Védország között szállítunk áramot, akkor ez magától áramlik, de már nincsen német árampiac vagy francia árampiac, hiszen ha volna francia árampiac, akkor áramkimaradástól szenvedtek volna a franciák. Csupán regionális árampiacok vannak, és ezen regionális árampiacoknak ö, abszolút van értelmem, ha Németország, Franciaország, Benelux vagy Ausztria és a szomszédai ö, ö, szövetsége biztosította, hogy alacsonyak maradtak az áramarak, és erre van szükség Dél-Kelet-Európában is. Regionális, határokon átnyúló együttműködésre van szükség, ennek van gazdaságilag is érve, értelme, és politikailag is így valósítható ez meg. Ám, hogyha erre a következtetésre jutunk, akkor biztosítanunk kell, hogy valaki öm, megteremtse, hogy a regionális együttműködés nevezesen különböző szabályokhoz. Tehát a dél-kelet-európai áram közös piac ne rendelkeze más szabályokkal, mint a balti közös piac ezért van szükségünk az energiaszabályozók együttműködési ügynökségére, vagy az észre, hiszen a nemzeti hatóságok ezt a kérdést már nem tudják leszabályozni. A nemzeti hatóságok, a szabályozó hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak, de valakire szükség van, aki a közös piacra koncentrál. Ezért úgy gondolom, hogy az észerben épp az a cél, hogy megerősítsük a regionális árampiacokat, és az észernél minél több regionális felügyeletet kell biztosítani, anélkül, hogy ne egy ilyen szuperügynökséget, úgy, hogy ne egy szuperügynökséget hozunk létre. Ez a feladat, ezek azok a célok, amelyeket az ész, észel működtetése során figyelembe kell venni. Persze, Herbertnek igaza van, amikor azt mondja, hogy például hálózat kapacitási problémákkal állunk szemben. Németország a határait nem tudja megnyitni mondjuk Észak-Európa irányába, hogyha nincsenek kábelek. Nem kapcsolhatja ki mondjuk az észak-német eh, szélerőműveket a Dán szélerőművekből származó áram becsatolása érdekében, mert nincsenek kábelek. Ehhez perre arra van szükség, hogy határidőket írjunk elő, és ha nem tartják be a határidőket, akkor valaki ultima rációként léphessen fel hatóságként. Itt is látom az észer feladatát eh, kirajzolódni elképzeléseimben, abban az esetben tehát, hogy a nemzeti szint eh, nem tartja be a határidőket, mert túlon túl is a nemzeti érdekeket tartja szem előtt, ebben az esetben bizony az észernek hatáskört kell biztosítani, hogy fellépjen. Persze az információ áramlás minimumára is szükség van, és az ügynökségnek valamilyen fajta finanszírozásra is szüksége van, hiszen gazdaságilag semmilyen értelme nincs annak, hogy egy sok milliárdos piac szabályozását egy olyan ügynökségre bízom, amelyet néhány millióval nem tudnék bizt eh, ellátni. Emlékeztessünk csak arra, hogy az insider trading kereskedelem, a benfentes kereskedelem veszélyezteti a belső piacba vetett bizalmat. Ugye remétre utalok. Három évvel ezelőtt elfogadtunk egy jogszabályt, a remit jogszabályt a benfettes kereskedelem ellen, és most az észernek nem biztosítjuk a lehetőségeket, hogy a benfettes kereskedelem ellen fellépjen, hát ez gazdaságilag önellentmondó. Mond, még egyszer mondom, sok-sok milliárdos piacról van szó, és a mésze észert pénzzel és egy kis hatáskörrel igenis el kell látni, nem szabad, hogy szuperügynökség legyen belőle, de hatáskört kell neki biztosítani. Kohicsak úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az egyik első felszólalóval, aki azt mondta, hogy a bizottság alá tartozó ügynökséget nem kell tovább megerősíteni az ügynökség a koordinációt látja el, és amit az ügynökség elláthat, az működik is. Amit viszont nem tehet az ügynökség, az az, hogy konkrét eh, tagállami kérdésekbe avatkozom bele, hiszen vannak hatá- elválasztó transformátorok a határokon, mondjuk Lengyelország külső határaid. Ebbe az ügynökség nem szólhat bele. Felállíthatunk egy új ügynökséget bár, amely előír valamit, de hogyha nem rendelkezik hatáskörrel, hogy az ajánlásait betartását ellenőrizze, semmit sem ér. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi együttműködés jól működik, és egész addig, amíg a hálózatokat nem építettük ki és csatoltuk össze, addig nincs értelme annak, hogy valamilyen új hatáskörrel lássuk el ezeket az ügynökségeket, ezt az ügynökséget. Most pedig a hatás, a, még röviden a hatáskörök elkülönítéséről. Ez jó célkütűzés, A regionális központok fontos szerepet játszanak. De jelzem, hogy ez ideig mindig sikerült bilaterális szinten szabályozni az együttműködést, csupán arra nem volt lehetőség, hogy Magyarország, Románia, Horvátország és Bulgária belépése után nem sikerült a hálózat ezen dél-kelet-európai részét koordinálni. És ma lassan 30 év telt el Németország újraegyesítése óta, még mindig nincsen egy átfogó európai hálózat, nem áll rendelkezésre. De egy európai ügynökség bármilyen erős legyen, és ez nem tudja ezt szabályozni. Téves volna elképzelni, hogy ez megoldást jelenthetne. Nos, ami a finanszírozást illeti, ezt jól szabályozták idáig, és nem hiszem, hogy központilag egy új ügynökséget kellene létrehozni, csupán azért, mert az Európai Bizottság a rendelkezésére álló szabályokkal nem élt jól. Az energia mix nem a fő probléma, nem arról van szó, hogy hogyan hozom létre a energiát. Ha van elég vizem, vízenergiával rendelkezem. Vagy ha sok szélkereken van, akkor a szélenergiát termelhetek. Vagy ha süt a nap, akkor a a segítségével napenergiát csapolhatok le. De ez, ezt senki egyetlen ügynökség sem tudja befolyásolni, hogy mikor fúj a szél, vagy süt a nap. Az energi- és az sem, hogy hogyan nézzen ki az energiamix. Az energiamix lényege az, hogy minden állam biztosítsa saját ellátását. Például nagy hiba volt, hogy a Bul- Bulgáriának betiltottuk, hogy működtesse az atomerőművét. Nem biztosítva, hogy további uh, erőforrásokat biztosítson. Köszönöm. Most pedig a bizottság nevében a DG Energy részéről Florian Ermakora úr kap szót. Köszönöm, elnök úr! Számukra az a legfontosabb, hogy a belső energiapiacot minél hatékonyabbá tegyük, és látjuk, hogy itt kulcsfontosságú kérdés az, hogy szorosabb, erősebb együttműködés szülesen meg a e, transmissziós hálózatok között, e, transmissziós rendszerek üzemeltetői között. Ha ez meg e, ilyen szempontból ha ez megvalósul, akkor ugye nem a tagállami felületi hatóságokra kellene leginkább támaszkodni, hanem egy olyan platformra lenne szükség, Eh, amely lényegében az eh, észár, amely az együttműködést eh, figyeli, követi figyelemmel. Úgy gondolom, hogy itt nem más teszünk, mint hogy az egységes belső energiapiacot támogatjuk, és ehhez az észre részéről sokkal komolyabb felügyeletre van szükség. Thank you very much. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a transzmissziós rendszerek üzemeltetőit eh, valóban eh, eh, figyelembe vegyük. Itt az ügynökségi megközelítések eléggé eltérőek lehetnek. Nekünk azonban teljes kerek szabályozást kell megalkotnunk úgy, hogy ne szabályozzuk túl a piacot természetesen. A jelentéstevőt, Petersen kollégát kérném meg, hogy szóljon néhány szót, amennyit akar. Köszönöm ennek úr. Köszönet minden kollégának, hogy megosztották velünk az álláspontjukat, nézeteiket. Úgy gondolom, hogy szóba kerültek a legfontosabb ügyek, legalábbis azok nagy része. Ugye egyrészt piacot szeretnénk, másrészt fontos, hogy a energia mix az bizony tagállami, hatékony, talán tagállami hatáskörbe tartozik. Ezt össze kell valahogy egyeztetnünk, ezt ki kell találnunk, oda kell figyelnünk, miközben végezzük a munkánkat. Nagyon sok dokumentum felmérés, számítás mutatja az, hogy igen hasznos a szorosabb együttműködés ezen a területen, úgyhogy ezt valóban át kell gondolnunk. Arról úr által a szubszidiaritása kapcsolatban felvetett kérdés, ez, ez valóban fontos, hogyha azonban azt látjuk, hogy hasznos a regionális vagy a tagállami határokon túlnyúló együttműködés is, akkor, akkor azt is ilyenbe kell vennünk. Köszönet eh, az összes jelentéstevőnek, árnyékentéstevőnek, és eh, nagy örömmel tekintek a közös munka elé. Elnök, köszönöm szépen. Akkor a július 10-11-én lesz a tervezett eh, bemutatása, a határidő a módosítók benyújtására néhány hónappal később lesz, kettő hónappal később, szeptember 6-a dél, de közben nyilván lesznek majd ünnepek is, pontosabban a nyári szabadságolás, úgyhogy szeretnénk ezt a dossziét amikor novemberben befejezni. Köszönöm szépen! visszajelzés a folyamatban lévő tárgyalásokról, a prima rendelet gázszolgáltatás, gázellátás biztonság. Volt egy harmadik trilógus is március 27-én, A negyedik trialóg e hét szerdán kerül megrendezésre. A legutóbbi trialóg idején, amely csak nem 9 órát vett igénybe, jelentős mértékben előre mozdultak a tárgyalások sok területen, elsősorban és a szolidaritás kérdésében, hogyan támogassuk megfelelő módon a védett eh, fogyasztókat. Hogyan definiáljuk a fogyasztót? Eh, a regionális együttműködés, eh, amely nagyon fontos, ugye a vízhelyzeti ellátási folyosók tekintetében um, az energia hatékonyság intézkedések bevonása is eh, nagyon fontos a gáz eh, ellátás biztonság tekintetében. Ez különösen fontos lehet a jövőben. Vannak eh, bizonyos problémák még, például a bejelentések és az információcsere szabályai Úgyhogy két nap múlva lesz a következő dialógus, és addig folyamatos kapcsolattartás van az árnyék rendéstevők között. A tanács is igen intenzíven dolgozott az ügyön, reméljük, reméljük, hogy ők is készen állnak arra, hogy most végre lezárjuk ezen a héten ezt a dossziét, de hát ne ígyünk előre a medve bőrére tehát április 26-án szerdán a negyedik trilógusra is sor kerül. Van-e bárkinek kérdése, kiegészítendője? Turmes kolléga. Nos, lényegi kiegészítésem nincs, annyit szerettem mondani, hogy köszönet jár a jelentéstevőnek és a parlamenti csapatnak. Nagyon jól szervezett tárgyalási stratégia volt, és úgy gondolom, hogy legutóbbi tárgyalások óta a lehet, több, legtöbbet elértük. Nyilván van egy kérdésünk, még függőben van az az, hogy milyen fajta és milyen mélységű információra van szükségünk a szerződésekről annak érdekében, hogy megfelelően átláthassuk a szükséghelyzeti eh, ellátásbiztonság eh, kérdéseit eh, ezt kell rendeznünk majd csütörtökön. Állnak, köszönöm szépen. Az Európai Parlament megközelítése igen egységes, az Európai Parlament nagyon egységes ebben, és ilyenkor sokkal könnyebb a tanácssal tárgyalni. Hasonló helyzet volt a Telekom csomag tárgyalás idején, amikor a roamingot eh, letárgyaltuk, az Európai Parlament akkor is rendkívül egységesen lépett fel, és így sokkal könnyebb volt tárgyalnunk. És ugyanez a helyzet a gázellátás biztonság eh, tekintetében is. Eh, az árnyék jelentéstevők, a frakciók a jelentéstevő erőfeszítésének köszönhetően, és ez nagyon fontos a polgárok számára is, nem csak azért, mert közülük néhányan védett fogyasztók, hanem ez fontos a vállalkozások számára is, az iparág számára, iparágak számára is. Ennyit mondtam volna a gázellátás biztonságával kapcsolatban, a következő a Prima. Pontosabban Szakora felszönyre érkezett a repülőtérre, ha jól tudom április 11-én a három intézmény informális trilógusra jut össze a primával kapcsolatban. De ennél többet most nem mondanék, mert végül is ez az ön asztala és az ön teljesítménye igazán, illetve az ezzel együtt működő tevőké természetesen. Köszönöm, elnök úr. Április 18-án az ITRE tárgyal a bizottság és a Máratai Soros Bizottság sikeresen lezárta a háromoldalú megbeszéléseket a primával kapcsolatban tehát a katonai területen a kottatás primátusával foglalkozó bizottság. A mediterrán, tehát a földközi tengeri terület, területen a préma az, azon ritka kezdeményezések egyike, ahol tudományos területen próbálunk a migráció, a visszafordítás, hazaküldés, a vízellátás, mezőgazdasági termékes, termékek kérdésével foglalkozni egy tudományos alapon. A jelentéstevő az ITRE tárgyaló partnere segítségével megpróbáltunk a jogalkotási szöveg tartalmával foglalkozni azért, hogy a digitális aspektusai e, aspektusait ennek a javaslatnak, és az alapjogi aspektusokat is megfelelően tárgyaljuk a Prima keretében. Például az ivóvízhez való jog, és hogy az emberek részt vehessenek az élelmiszerállátás fenntarthatóságában, és minden innovációval, kutatással kapcsolatos tevékenységet is támogattunk a technológiai felkészültség területén. A fontos vállalkozásokat is szeretnénk bevonni ebbe, és megpróbáltunk olyan álláspontot kialakítani, amely alapján megfelelő finanszírozást tudunk biztosítani a prima tevékenységének, és hogy megfelelő irányításban részesüljünk. Végül pedig a társadalmi, szociális aspektusokat tekintve Eh, a prima miatt olyan országok, mint Algéria, Törökország, Szlovénia és eh, Horvátország is részt tudnak venni. Ezen kívül még Portugália, akik azt mondták, hogy a részvételt megerősítek. Mindez nagyon jó hír. és most már 20 millió euróról beszélünk. Ez elsősorban a tagállamok hatékony részvételére fordítandó, és ez létre lehetővé teszi, hogy a Horizon, a Horizon programmal is kiegyenlítsük ezt. Örülök annak, ahogy ezek az események folytak, és a szakbizottság tagjai és a Máltai Soros elnökség és a tanács nagyban hozzájárult ennek a sikerülhöz, sikeréhez. A frakciók és az ITRA titkárság és a frakcióknak a munkatársai mind részt vettek ebben. Júniusban kerül szavazásra a plenáris ülésen ez a kérdés, tehát reméljük, hogy gyorsan sikerül ezt bevezetni, és a, ez azért fontos, mert a prima egy ideális eszköz a Európa azon része számára, amelyet említettem, és 2018-ban már el is kezdhet működni. Más kérem még szót? Akkor nem, akkor szeretnék gratulálni önnek, a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéseknek. Kiválós, kiváló együttműködés volt, nagyon gyorsan sikerült elérni eredményeket, és méghozzá jó eredményeket. Ez egy jó jogalkotási anyag lesz, és örülök annak, hogy tan, tanúi is voltak ennek a sikernek. Köszönöm, kedves kollégák, kollégák holnap kilenckor a koordinátorok ölése lesz, 10 órakor pedig szavazással kezdjük a, az ülést ebben a teremben. Köszönöm szépen. Tomorrow morning. Holnap reggel találkozunk. Evgen, you are coming as far as I know.